Üdvözlöm Önöket, hölgyeim és uraim, jó napot kívánok! Megnyitom a mai ülést. Az első napi rendi pontunk a tanács és a bizottság nyilatkozatai a október 29-30-i tanácsülés